Good morning. Jó reggelt kívánok képviselőtársamnak, és üdvözlöm Önöket a Regi Szakbizottság meghallgatásán, és üdvözlöm Korina Krecu asszonyt, aki regionális szakpolitikáért felelős biztos jelöltként van itt, valamint Malcolm de Brun urat, aki a Régiók Bizottságának elnökeként vendégünk, valamint az Európai Bizottságból és a Tanácsból érkezett vendégeinket. A mai ülésünket webstreamingen közvetítik, így az állampolgárok Brüsszelen kívül is figyelemmel kísérhetik, most is, élőben, meg később is, mert felvett adásként is az EPTV weboldalán elérhető lesz. A biztos jóváhagyásának irányítása, az, e- a házszabály 16-os mellékletében került rögzítésre, mely kimondja, hogy a parlament értékeli a biztos jelöltet, általános hozzáértése, európai elkötelezettsége és fü személyes függetlensége alapján, valamint a, bizony, a, a parlament a ö, szaktárca hozban való jártasságát és kommunikációs jártasságát is értékeli. Előzetes kérdőívet már kapott, a biztos jelölt írásos válaszait kiosztották a szakbizottság tagjai között minden hivatalos nyelven. Szeretném elmagyarázni, hogy szervezzük a mai meghallgatásunkat. Az elején a biztos jelölt asszonyt arra kérjük, hogy egy maximum 15 perces nyitóbeszédet tartson. Ezt követően 45 kérdésre lesz időnk, a szakbizottság tagjai kapják ezt az időt, melyekre a biztos jelölt asszonyt arra kérjük, hogy a pingpong elv szerint válaszol, tehát kérdés-válasz, kérdés-válasz, ide-oda megy a szó. Először a hét frakció vezetője, a szakbizottságban képviselt vezetője kap szót, az első körben mindenki 5 percet kap. Egy perc kérdés, három perc válasz, két perc válasz, egy perc utol, követő kérdés, két perc válasz. A második körben 38 kérdésre lesz idő, három perces szakaszokban. Itt egy perc jut a kérdésre, két perc a válaszra. Ezt követően Lebrunornak adom meg a szót, aki a régi bizottságának elnökeként egy rövid nyilatkozat majd, és a végén Korina Kretszó asszony, mint bizt, régi nagy politikai felülős biztos asszony, 5 perces időszakaszt kap, hogy záró szóval éljen. A Dehont rendszerben osztottuk ki a hozzászólási időt, és a politikai frakciók osztották ki maguk között a kérdéseket, nem téma szerint csoportosítjuk a kérdéseket tehát. Azt is hangsúlyoznom kell, hogy rendkívül fontos, hogy minden hozzászóló tartsa a, a rászabott időt a kérdésben is, meg a válaszban is. Mert ha nem így tesszük, akkor elfogy az idő, és képviselőtársaink a végén nem tudnak kérdést feltenni. Úgy, mint a plenárison itt is, egy óra mutatja, hogy ki mennyi beszélt. Tolmácsolás folyik 23 hivatalos nyelven, tehát mindenki anyanyelvén tehet föl kérdést, ám azt kérjük, ne beszéljenek túl gyorsan, mert akkor nem lehet tolmácsolni. Azt hiszem, az eljárás tehát most világos, ezen magyarázat után megnyitom az ülést. Először tehát a biztos jelölt asszonynak adom meg a szót egy maximum 15 perces nyitó prezentációra, melyet kérdések és válaszok követnek majd. Parancsoljon asszonyom,